megvannak a geotermikus szivattyúk, tehát szerintem ezekre jobban kellene koncentrálnunk, hiszen ez eh, a jövő lehetősége. Köszönöm. Köszönöm szépen. A vitát lezárjuk. Holnap szavazunk.